Folytatjuk ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyve rendelkezésre áll, hogyha azzal kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most áttérünk napirendünk következő pontjára,